Kedves kollégák, jó reggelt! Öt témában kell szavaznunk, úgyhogy kezdjük is rögtön. Az első Veria asszony jelentése, véleménye a tagállam területéről illegális kiszállított kulturális javak visszaszolgáltatása. Én megkérdezem vergiat asszonyt, hogy kíván-e szólni, vagy kezdjük rögtön a szavazással, vergiat asszony. Igen, több alkalommal mondtam már, hogy a jelentés nagyon-nagyon jogi nyelvezetű, úgyhogy szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak és a munkatársaknak, a parlamenti munkatársaknak, akik ezen a témán dolgoztak. Nagyon jó munkát végeztünk, közösen jól megértettük egymást, és a kompromisszumos módosítóknak köszönhetően úgy gondolom, hogy a mostani szöveg az koherens, és a tanácssal így jó alapokról tudunk indulni a tárgyalások során. Ennyit szerettem volna mondani, elnök azt, hogy mindenkinek köszönet. Thank you, Mrs. Vezsa. Do you have... Köszönöm szépen, Vezsia asszony, mindenkinél megvan a szavazókártya. Ha igen, akkor kezdjünk. A hatos kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. Következik a 14-es módosító mellette ellene tartózkodás, ha jól látom, akkor elutasítottuk. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Je peux avoir une vérification? Szeretném, hogy ellenőrizzük ezt az utolsót. In. A 16-ost, tehát megnyitom a szavazást, ellenőrizzük. Lezárom. heten mellette, 15-en ellene, tehát eh, mint ahogy előbb is megállapítottam, ezt elutasítottuk. Következik a 17-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom. 11-11 arányban elutasítottuk. 54-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes szóbeli módosító, a hatos módosítóról van szó, eredetileg mellette ellene tartózkodás elfogadva. 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes szobeli módosító, két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás, ezt azt hiszem ellenőriznünk kell, tehát a második rész. Lezárom a szavazást. Elfogadva 15-8 arányban. 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 66-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom, 16-10 arányban elfogadva, A 72-es következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 25-öst. Megnyitom a szavazást, lezárom. 13-an mellette, 12-en ellene elfogadtuk. És következik a 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as eh, mellette ellene tartózkodás elfogadva négyes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, mert nem volt egyértelmű, tehát a 30-as szavazását megnyitom, lezárom, 13-12 arányban elfogadva, 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 31-est akkor ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. 10-15 arányban elutasítva. 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes módosító két részben első rész mellette ellen, mellette kérem, emeljék fel a kezüket, ellene. Ezt is gépi szavazással ellenőrizzük. Az első rész szavazását megnyitom, lezárom. 13-12 arányban elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 33-as mellette, elnézést, a hármas következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 36-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös módosító következik mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 38-as visszavonták, kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az ötös szóbeli módosító következik mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Kilences mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 52-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 53-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, és következik a zárószavazás elektronikusan, ki támogatja. Lezárom a szavazást. 24 mellette egy ellenszavazattal gratulálunk Verzsia asszonynak. We do mm-hmm. ah. have to have an electronic vote, I'm afraid. Do you have another electronic vote? Just, just, just ask them if we can open negotiations with the Council, ah, okay. electronic vote. So I would like to ask you... Azt szeretném kérdezni, hogy meg kell megkezdhetjük-e a tárgyalásokat a tanácsa, és ehhez egy elektronikus szavazásra van szükségem. Megnyitom a szavazást mellette, tehát amellett, hogy megnyissuk a tárgyalásokat a tanácssal, Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 23-an vannak mellette, úgyhogy azt hiszem, hogy mehet a dolog. Most Kamerévert képviselő jelentése következik. Elektronikus hírközlés egységes európai, európai piaca fel akarja vezetni. Köszönöm szépen. Először is szeretném a az árnyék előadónak, hölgyeknek, mindannyian hölgyek voltak, megköszönni a kiváló együttműködést. Egyértelmű volt, hogy gyakorlatilag mindenki azonos vonalat követ, és biztosítani kell az egységes piacot Európában. Remélem, hogy itt nagy többség támogatja majd és további támogatásáról biztosít minket az itt rében folytatandó munka szempontjából, és reméljük, tehát hogy egy döntő többséggel olyan álláspontot tudunk kialakítani, ami nek következtében jó kártyákkal tudunk az ITRÉ-vel tárgyalni, és így biztosítani tudjuk majd a semlegességet ezen a piacon, az internetes forgalomban. Úgyhogy mindenkinek még egyszer köszönöm az együttműködést, köszönöm Petra, és akkor kezdjük a szavazást. 82-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ne, 83 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 15 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 16, 84 és 85 együtt mellette ellene tartózkodók elfogadva. 17 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 86 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Szóbeli módosítás egyes számú mellette ellene ezt leellenőrizzük, tehát akkor megnyitom a szavazást az els, egyes számú szóbeli módosításon mellette lezárom a szavazást, azt hiszem, hogy itt egy szavazatot le kell vonnunk, akkor próbáljuk meg újra. És az aldéból valaki ne szavazzon, mert túl sokan vannak. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 12-13 ellenében elutasítva. Százas, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 22-es, mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 101-es, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 23-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 102-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 24-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 104 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 105-ös mellette, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 25 mellette, ellene, tartózkodók 26 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 27 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 28 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 106 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 29 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 30-as mellette. 30-as és 107-es egy, együtt mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 31 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 108 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 32 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 32, 110 és 111 együtt, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 112 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 34 mellette, ellene, Azt hiszem megvolt a többség, de azért ellenőrizzük le el elektronikusan a 34-est. Tizenhárom, tizenhárom ellenében. Ötös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 124 mellette, mellette, ellene, tartózkodók, leellenőrizzük a 124-est. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 12-13 ellenében elutasítva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 136 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 137 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 138 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 38 és 139 együtt, mellette ellene tartózkodók. Ez azt hiszem nagyon közel van egymáshoz. Úgyhogy ellenőrizzük le elektronikusan. Lezárom a szavazást. 13-13 ellenében elutasítva 140. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. 9-es kompromisszum mellette. Leellenőrizzük? Jó akkor leellenőrizik a 140-est. Lezárom a szavazást. 11-15 ellenében elutasítva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 157 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ellenőrizzük le akkor a 157-est. Lezárom a szavazást. 14-13 ellenében elfogadva. 160-as kettes szóbeli módosítás mellette ellene nem szavaztak az liberálisok, úgyhogy elektronikusan szavazunk a kettes szóbeli módosításról. Lezárom a szavazást. 12-13 ellenében elutasítva. 161 mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt megint megismételjük elektronikusan a 161-est. Lezárom a szavazást. 14-13 ellenében elfogadva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 165 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 166 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 167 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 168 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 169 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 170 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 171 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 172 mellette ellene. Leellenőrizzük. 172. Lezárom a szavazást. Túl sok a néppárti képviselő. Most rendben van? 13-14 ellenében elutasítva. 173 mellette, mellette, ellene, 173-as leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 15-11 ellenében elfogadva. 174 mellette ellene. Tartózkodok, elutasítva. 175 mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 42-es mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 176 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 43 mellette. Ellene tartózkodók le kell ellenőriznünk, 43-as. Tizennégy, 13 ellenében elfogadva. 178 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 179 mellette ellene tartózkodók elfogadva 180 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 181. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 182. Mellette, ellene. Le kell ellenőriznünk. 182-es. Lezárom a szavazást. 14-13 ellenében elfogadva. 183-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 184 mellette mellette ellene tartózkodók elfogadva. 12-es kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 48-as. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. egy hibát követtem el, vissza kell térnünk a 44-eshez, ugyanis erről a 190-essel együtt szavaznunk kell mégis. Tehát ki az, aki emellett szavaz, ellene, tartózkodók, elfogadva. Most folytatjuk, 49, mellette. Ellene, tartózkodók, elfogadva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 53-as mellette ellene leellenőrizzük. 53-assal megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 12-13 ellenében elutasítva. Túl sokan vannak. Tizenhatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elnézést, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 5-ös módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 6-os és 58-as együtt mellette ellene tartózkodók elfogadva. Most a 60-as következik mellette. Ellene tartózkodók, le kell ellenőriznünk a 60-ast. Lezárom a szavazást. 13-14 en elutasítva 7-es és 61-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, most következik a 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 18-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Vissza a 17-eshez, ezt elektronikusan is megnézzük. Lezárom a szavazást. 14-13 ellenébe elfogadva. Akkor most következik a 72-es módosítás mellette ellene tartózkodók, ellenőrizzük le a 72-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 14-13 ellenében elfogadva. 73 mellette ellenem tartózkodók elfogadva. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 21 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 13-as és 80-as együtt, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 81 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Most következik a végső szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 26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 Szerhelyen asszonynak a jelentése következik, az egységes audiovizuális világ felé. Szeretne felszólalni? Először is szeretnék meg köszönetet mondani a kollégáknak a jelentés és az együttműködés kapcsán néhány szóbeli módosítót is benyújtottak, ezeket majd ott ismertetem, ahol ezek sorra kerülnek. És Beck úr is egy szóbelit kíván még benyújtani. Az kis eljárási problémánk, mert szóbeli módosítót nem lehet benyújtani, ha valaki személyesen nincs jelen. So it, it does not work. So... Ez így nem működik, sajnálom. Yes. Yes. yes. Igen. Okay. Okay. Rendben. Kezdjük a szavazást. A 13-asra mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Egyes kompromisszumos mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26-os mellette. Against? Ellene. Tartózkodik, elutasítottuk. 25-ös mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 2-es szóbeli módosító 25-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartozkodik, elutasítva. 29 mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartozkodik. Szerintem ezt ellenőrizzük a 31-est. Lezárom a szavazást. 10-26 elutasítottuk. 32-es. Szabina. A 32-eshez egy szóbeli módosítót szeretnék ismertetni. A bizottságot felkérjük arra, hogy milyen tartalom gétekkel élnek vissza annak érdekében az egyes tartalomfejlesztők, hogy a saját tartalmuk kapjon elsőbséget, és az ilyen lehetőségeket ki kell zárni. Ez a fejlesztési eszközöknél lenne egy kiegészítő. Szavazzunk mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 36 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Négyes mellette, négyes kompromisszumos, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 43 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 6-os kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Kettes Jóri mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 48-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 49-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 7-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3-as szóbeli és 53-as együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 54 mellette mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 55-ös két részben első rész mellette ellenőr, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, ellenőriznünk kell a második részt. Lezárom a szavazást. 16-9 ellenében elfogadtuk. 56-os két részben első rész mellette. Szabina. Becker úr visszavonta a Smart TV Alliance-re vonatkozó részt. Vote on 56. Akkor az 56-osról csak egy szavazás lesz. Rendben. 56-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 57-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 58-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 59-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 60-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 61-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 62-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 63-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 64-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 65-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 66-os két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 67-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 68-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 69-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 70-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 71-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 62-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 73-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 75-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 76-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 78-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 79-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 80-as mellette ellene. Azt hiszem jobb, hogyha ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 17-12 ellenében elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Kettes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk hármas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, ötös mellette Hírsasszony. Um, Az ötös módosítóhoz szóbeli módosítót szeretnék bejelenteni hozzáadnám azt, hogy and findability of, ez azt jelenti, access to and findability of audiovisual content is becoming a key factor in a converging world. Ez lesz a végső szöveg. Rendben, szavazunk. Mellette, ellene, Tartozkodik. elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, Tartozkodik. elutasítottuk. Hetes mellette, ellene, ellenőrizzük. Seven. I close the vote. Lezárom a szavazást. 15-14-el szemben elfogadtuk 8-as két részben első rész, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es mellette elnézést, tízes mellette ellene tartozkodik elutasítottuk, 11-es mellette ellene tartozkodik elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartozkodik elfogadtuk, Júri vélemény, egyes javaslat mellette ellene tartozkodik elfogadtuk, Hármas javaslat mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Júri négyes mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. Ötös mellette ellene tartozkodik, szerintem elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük, ellenőrizzük. Okay, the vote is closed. Lezárom a szavazást. 9 to, oh, 9 to 20, sorry. 9 és 20 szal szemben elutasítottuk. Um, 6-os mellette. Ellene. Tartózkodik, elutasítottuk. 7-es mellette első rész. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész ellene tartózkodik. Nem volt egyértelmű, kollégák, ellenőrizzük. I close the vote. Lezárom a szavazást. And the gesture. Elfogadtuk. Nyolcas javaslat problémás, ha nem látom rendes, hogy hogy szavaznak. A nyolcas első része mellette, ellene tartózkodik. Elutasítottuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Végső szavazás mellette elektronikusan, mint mindig.

Az EU külpolitikájáról, a kulturális és vallási különbségek világában erről a témáról szóló véleménytervezet elfogadása. Papa Nikolaus kolléga nem kíván szólni, akkor kezdjük a szavazást. 14-es módosító mellette mellette, ellene, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 10 szavazat, 14 ellenszavazat mellett elutasítva. Egyes szóbeli módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. A 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette, ellene tartózkodás elutasít, elfogadva, 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellette ellene elfogadva, 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 23-as négy részben, első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás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 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 39-es mellette, ellene, ellenőrizzük a 39-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-10 arányban elfogadtuk, 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 43-as mellette ellene ellenőrizzük a 43-ast, lezárom a szavazást, 14-15 szavazattal elfogadva, 44-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 52-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 53-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 54-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 55-ös mellett, ellene tartózkodás elfogadva, 56-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 57-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 58-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 59-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 2-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 1-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 3-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 7-es mellette, ellene ezt ellenőrizzük.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 9-es három részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, végső szavazás, Lezárom a szavazást, és 27 szavazattal egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálunk Lökegárt kollégának. So can we continue? Folytathatjuk? Folytathatjuk, kollégák. Ne. So who want to have to speak with each other should go out. Akiknek valami megbeszélni valójuk van, kérem hagyják el a termet. Resources. Uh, the rapporteur is Mr a nyílt oktatási források, Iván úr az előadó, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma, különösen napjainkban, ugyanis egyrészt a munkanélküliség különösen a fiatalok körében igen magas, másrészt pedig olyan helyzet előtt állunk, amikor egy csomó állást nem lehet betölteni megfelelő képességek, képesítések hiányában. Úgyhogy fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy mit tanítunk a fiataljainknak az iskolákban, mennyire felkészültek a fiataljaink arra, hogy bekapcsolódjanak a munkapiacba, amint végeznek. Tehát egyrészt van a munkaadók igénye, a piac igénye, ami merőben eltérő attól a képzettségtől, amit a fiatalok megszereznek. És ez az oka a nagyon magas fiatalkori munkanélküliségnek. Az új kommunikációs technológiák, a nyílt oktatási eszközök, források adhatnak részben megoldást erre a problémára. Egyrészt ugyanis elősegítik a munkaerőpiac által igényelt új készségek fejlesztését, másrészt pedig kibővítik a tanárok és a tanulók számára rendelkezésre álló anyagok körét, és lehetővé teszik az interaktív oktatási megoldásokat, amelyekkel jobban lehet reagálni a napjaink kihívásaira, valóságára. Természetesen ez nem egy egyszerű feladat, hiszen nem kizárólag arról van szó, hogy a fiatalok készek-e az új technológiák alkalmazására, vagy a nyílt oktatási eszközök használatára, itt nagyon komoly beruházásokról beszélünk. A tanároknak is meg kell tanulniuk, hogy hogyan alkalmazzák az új módszereket, új témaköröket, új tárgyakat, tantárgyakat kell bevezetni, amelyek ennek következtében válnak szükségessé. Ezeket a tananyagokat másképp kell feldolgozni, más módszerekkel, és a tartalmat is hozzá kell igazítani, illetve valamilyen módon egységesé tenni az EU-ban. A kérdés az, hogy ki alakítsa ki az ilyen anyagokat, és ki biztosítsa azt, hogy ezek illeszkedjenek mind a 28 tagállamban a felmerült igényekhez az oktatási rendszer elősegítheti a tanulók minél jobb beilleszkedését a munkaerőpiacba, ugyanakkor problémát is fel jelenthet, hogyha ezek az igények nem vágnak egybe. Nem tudom elképzelni, hogy a jövő oktatása működhet az internet, a nyílt oktatási eszközök és minden egyéb modern kommunikációs technológia nélkül. És ezen a területen nagyon komoly lemaradásunk van az Egyesült Államokhoz, sőt még a Pest is. Habár vannak jó példák a gyakorlatban, Szlovénia ilyen, ahol komoly előrelépés történt, és én az oktatási miniszterrel, a szlovén oktatási miniszterrel találkoztam, akivel egy kísérleti projektről volt szó, és ezt a szlovéniai kísérleti projektet, ennek tapasztalatait az EU szintjén is fel lehetne használni. Az új oktatási rendszer ezen kívül azok számára is segítséget jelenthet, akik a készségeik fejlesztésén dolgoznak, és akik már nem kifejezetten fiatalok. Tehát ezeket az eszközöket az élethosszígtartó tanulásban is jól fel lehetne használni, ezzel ki lehetne egészíteni az oktatási eszközöket, módszereket, a dokumentumokhoz, a különböző tartalmakhoz való hozzáférés lényegesen könnyebbé válik, akár otthonról is elérhetők a különböző tartalmak, anélkül, hogy formális oktatásban, tantermi oktatásban venne bárki részt. Aki ma 40 vagy 50 éves, nem biztos, hogy teljesen otthon van a korszerű kommunikációs technikákban, és eh, azt hiszem most eh, az oktatásban egy fordulóponthoz érkeztünk, amikor is átmenetről beszélünk. Ugyan nem hagyunk fel a hagyományos oktatási módszerekkel, erről szó sincsen, inkább arról van szó, hogy egyfajta mixet kell kialakítani, amiben szerepet kapnak a modern technológiák is. Akik a régi rendszerben nőttek fel és azt alkalmazták, lehet, hogy nehéznek találják ezeknek az új technológiáknak az alkalmazását. Másrészt, illetve végső soron a távoli területeken élők számára is lehetőséget nyújtanak ezek a technikák, és gondolok itt különösen a számos szigetre, ahol a lakosság arányában nagyon kis hányadot képviselnek a fiatalok, és akár nincsenek is iskolák, vagy nehézséget okoz a közlekedés egyik sziget és a másik sziget között. Tehát az elszigeteltséget az ilyen technológiákkal meg lehetne szüntetni, virtuális osztályokat lehetne kialakítani, a tanárok online lépnének kapcsolatba az ilyen elszigetelt közösségekkel, és ez fete távoktatást tenne lehetővé. Azt hiszem, hogy nem csak EU szinten kell a részvételt biztosítani, hiszen ez helyi és regionális szinten is kihívást jelent. Ahogy egyre inkább kilábalunk a válságból, és a tudás alapú társadalmat, gazdaságot fejlesztjük Európában, ez azt is jelenti, hogy magasan képzett munkaerőre van szükségünk, akik megfelelő készségekkel, jártassággal rendelkeznek, hogy beilleszkedjenek az új gazdaságba. És ez még egyszer nemzeti és regionális kihívást is jelent, hiszen mindannyiunknak törekednünk kell a mobilitás elősegítésére, a munkaerő mobilitásának elősegítésére, és az is fontos, hogy a munkaerő minél közelebb maradjon a szülőhelyéhez, az otthonához. Úgyhogy éppen ezért szükség van a helyi közösségek, a helyi munkaadók segítségére, és itt nem hagyhatunk mindent csak az EU szintre vagy nemzeti szintre. Közös oktatási platformokat kell kialakítani, ugyanis a tudására komoly előnyökkel jár. Remélem, hogy nem hagytam ki semmit. Minden esetre most, ha megengedi, befejezném. Kíváncsian várom a vitát, és majd a kérdésekre még válaszolok. Köszönöm szépen, kedves kolléga. A probléma az, hogy tegnap már erről a témáról igen intenzíven eszmét cseréltünk a meghívott szakértőkkel, úgyhogy azt hiszem nagyon sok vitapartnere nem lesz ma délelőtt mindenesetre az összefoglalója pontosan az, abba az irányba mutat, amiről tegnap is szó volt. Aláhúztuk, hangsúlyoztuk azt, hogy az EU-ban az új lehetőségekkel földrajzi okok miatt is gyakorlatilag számos akadályba ütközünk, akár a továbbképzésről beszélünk, vagy egy magasabb szintű oktatásról, ha beszélünk. Itt említette a szigeteket, de például az olyan országokban, mint Románia, Bulgária, ahol az infrastruktúra még nem épült ki olyan jól, vagy a közlekedés nem annyira fejlett. Nagyon fontos, hogy ezeken a területeken éljünk az új eszközökkel. Tegnap erről kevesebbet szóltunk, de azt is meg kéne vizsgálni, hogy ezeket az eszközöket hogyan tudjuk úgy felhasználni, hogy ezzel ne szorítsuk ki a régi hagyományos eszközöket. Azt hiszem, hogy most nem vagyunk abban a helyzetben, hogy bárkit is arra kényszerítsünk, hogy ezeket az eszközöket alkalmazzák, ez az egyes tagállamok döntése, mi ezt csak ösztönözni tudjuk. Azt gondolom, hogy a strukturális alapok keretében lehetne pénzügyi forrásokat elkülöníteni, hogy vidéki területeken, vagy hátrányos területeken, akár a szigetekre gondolva is támogassuk az ilyen megoldásokat. Tegnap erről nagyon sok szót ejtettünk, nem tudom, hogy kíván-e még valaki hozzászólni a mostani vitában, akkor megadom a szót itt most nem eh, Iván kolléga ellen eh, irányul ez, de még egyszer tegnap erről kimerítően eh, szót váltottunk. A bizottság is jelen van, nem tudom, hogy kíván-e szólni. És. A bizottság nevében szerettük volna megköszönni azt, hogy az Európai Parlament ezt a témát felvette napirendjére. az a nyilatkozat, amelyet nemrég fogadtunk el, azt mutatja, hogy az Európai Bizottság hogyan áll hozzá ehhez a témához, vagyis azt, hogy felismerjük, milyen fontosságot tulajdonítunk a nyílt oktatási forrásoknak, főként az informatikai eszközöknek, az oktatásban betöltött szerepéről, szerepére gondolok. Itt nem csak arról van szó, hogy mindenki számára egyenlő hozzáférést biztosítanak, hanem ezen felül az oktatás hatékonyságát lehet növelni a személyre szabott oktatási rendszeresken keresztül, és a jövőben ez a munkaerőpiacra is kihatással lesz, jobb munkaerőpiaci kilátásokat biztosítanak azok számára, akiket így oktattak. Nagyon fontosnak találom tehát azt, hogy itt a parlamentben is dolgoznak ezen az ügyön témán. Iván? Kedves kollégák! Sajnos tegnap nem voltam itt, de egyszerűen nem tudtam ide utazni Romániából, ma reggel pont azért jöttem ide, hogy ezt a jelentést be tudjam mutatni. De azért még egy utolsó megjegyzést hadd osszak meg önökkel. Tulajdonképpen az európai forrásokból kifejlesztett eszközek, eszközökről van itt szó. Ne felejtsük el ugyanis, hogy itt különböző olyan képzési programok vagy mesterképzési programokról van szó, amelyeket az Európai Bizottság finanszíroz, tehát ezeket ingyenessé kell tenni, hiszen európai pénzekből finanszírozzuk ezeknek a programoknak a létrehozását. Tehát közpénzekről van szó, de persze azok a közpénzek, amelyeket a, az egyetemek fordítanak erre a célra, az megint más igen, akkor ezt így tudomásul vesszük, és kíváncsian várjuk a jelentését, majd elolvassuk. Február 6-a KED a módosító indítványok határideje, Iván kolléga véleménytervezetéhez, és akkor ezzel a mai napirendi pontunk végéhez értünk. Következik a koordinátorok ülése, és akiknek nincs itt ennek keretében dolga, akkor nyugodtan megkávézhat. Ma délután viszont nem szeretnék egyedül ülni itt a pulpituson, a három minisztert várunk Görögországból délutánra. Úgyhogy kérem, jelenjenek meg.